jelentéstevőnek négy percben a szót. Presidente, señora comisaria. Köszönöm, elnök asszony, biztos asszony. Nem fogom kihasználni négy percet, mert egy kicsit későre jár már, és olyan sokan hazamentek már, hogy nem akarom fárasztani a többieket túl sok magyarázattal. Ez egy olyan téma, amely a következő 10-20 évben forradalmasítani fogja a kapcsolatot a személyek és a tárgyak, illetve a tárgyak és tárgyak között. Ez egy új internetes alkalmazás. Gratulálok a jelentés készítőinek. Nagyon aktuális most ez a téma, hiszen figyelembe kell vennünk, hogy milyen következményei vannak ennek az új alkalmazásnak, és ennek lehetnek jó következményei is, hiszen javíthatják az életminőségünket, új üzleti lehetőségeket vethetnek fel, termelési, javítási lehetőségeket, de kockázataik is vannak. Együttműködtem az árnyék előadóval, előadókkal más csoportokból, más frakciókból, köszönöm a munkájukat, és figyelembe vettük, hogy a felhasználóknak rendelkezniük kell minden lehetőséggel a biztonságuk védelmére. Meg kell vizsgálni, hogy a jogi keretek magukba foglalnak-e minden felmerülő lehetőséget ezekkel az alkalmazásokkal kapcsolatosan, Jelenleg úgy tűnik, hogy igen, de az is kiderült, hogy azért értékelni kell azt, hogy milyen mértékben eh, szabályozzák eh, ezek a szabályozási keretek, ezeket az új alkalmazásokat, és hogy nincsenek-e rejtett kockázati források, egészségügyi egyéb kockázatok. Ez volt a megközelítésünk, ebből indultunk ki. A jelentés asszony és biztos asszony, úgy gondolom, hogy el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan lehet tájékoztatni jól a felhasználókat, hogy tudják, hogy miről is szólnak ezek az eszközök, hiszen nem is csak a felhasználókról van szó, hanem akár itt a képviselők körében, akik nem foglalkoznak ilyen kérdésekkel, a tárgyak internete, hát ezzel a címmel kapcsolatosan is furcsa arcokat láttam magam körül, Ismerni kell ezeket a lehetőségeket, amelyekről ez a közlemény, illetve a jelentés szól, és azt is el kell gondolnunk, hogy hogyan tudjuk ezt elmagyarázni az állampolgároknak és a felhasználóknak, hogy mi is a tárgyak internete, és hogy mit lehet elérni ezekkel az új alkalmazásokkal, melyek az, az adatvédelmi és biztonsági aggályok esetlegesen az állampolgároknak bízniuk kell az ilyen alkalmazásokban, és ahhoz ezt a támogatást meg kell kapniuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. I... Köszönöm szépen. Többen kívánnak most hozzászólni a spontán hozzászólások keretében. Kolavska Bobinska elsőként. Köszönöm szépen, elnök asszony. A tárgyak internete tulajdonképpen a digitális agenda része, része, aminek a célja nem más, mint hogy az internethez való hozzáférést mindenki számára mindenütt biztosítsuk. Fel kell lépnünk az, a digitális kirekesztés ellen. Óriási különbségek vannak például Európában nálunk, mind össze a háztartásoknak csak 30%-a fér hozzá a széles sávú internethez. 2013-ig azt tervezzük, hogy mindenki számára általánosan hozzáférhető legyen az internet. Ez nagyon fontos, különösen akkor, amikor a tárgyak internetéről beszélünk. nagyon fontos, hogy az ebben megnyilvánuló jelenlegi különbségek ne táguljanak, ne szélesedjenek. A digitális kirekesztés ugyanis ettől nagyon sok helyen létrejönne. Meg kell ismertetni az internetet mindenkivel, és akiket újonnan kell bevezetni az internet világába, nyilván nagyobb segítségre szorulnak, mint azok, akik már évek óta használják. Ez egy komoly kihívást jelent a bizottság számára is. Ezek a különbségek tehát mindenféleképpen elkerülendők. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Annak érdekében, hogy fellendítsük a gazdaságokat, olyan technológiákra van szükség, amelyekkel a fejlődést elősegíthetjük. A tárgyak internete adhat választ például a fogyatékkal élők vagy idősek segítésében. Ugyanakkor ez a technológia lehetővé teszi a fogyasztók jobb tájékoztatását is a különböző termékekről és szolgáltatásokról. Mi arra kérjük a bizottságot, hogy hajtsa végre a már meglévő rendeleteket, és mutasson be egy ütemtervet az irányvonalakra vonatkozóan annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk az európai polgárok számára az internethez való hozzáférést kiegészítő intézkedésekre is szükség lenne, például az IP címek nyomon követhetőségének ellenőrzésére. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a vitát illeti, most a jövőről beszélünk, és egyfajta forradalmi változásról a kommunikációban emberek és tárgyak között, de a készülékek közötti kommunikációról is szó van. Nagyon fontosnak tartom, hogy ma a parlamentben sor kerül erre a vitára, és beszélünk ezekről a tevékenységekről. Ugyanakkor viszont tisztában kell lenni, hogy milyen veszélyekkel jár mindez. Itt olyan tárgyakról beszélünk, amelyek a magánéletbe is beavatkozhatnak. Tehát itt megfelelő biztonsági intézkedésekre van szükség, a széles sávú hálózaton. Meg kell vizsgálnunk, hogy mi történik az adatokkal, mennyire lehet megvédeni ezen adatok magán jellegét. Úgyhogy itt egy észszerű egyensúlyt kell találnunk a forradalmi technológiák között, illetve a személyiségi jogok, alapjogok között. Mrs. Rojtova. Rojtova asszony Köszönöm szépen. Az elmúlt években tapasztalhattuk, hogy hogyan és mennyire radikálisan változtatta meg a világunkat az internet, pedig még csak a digitális forradalom elején járunk. Kucsot asszonynak szeretnék köszönetet mondani, mert megmutatja, hogy új európai szabályokra van szükség ezen a területen. Több és jobb infrastruktúrára van szükség, az interoperabilitást biztosítani kell a különböző rendszerek között. Jobban kell előre látnunk az esetlegesen felmerülő kockázatokat a cyber térrel kapcsolatban. Megfelelő Hatástanulmányra van szükség a rádiófrekvencia növekedésére nézve, mind az állatvilágra, mind az emberek esetében. Ami az aktív és passzív felhasználást illeti, nagyon fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő szabályokat, illetve hogy az átadott és a fogadott adatok is megfelelő minőségűek legyenek mindenkinek biztonságos internet felhasználást és biztonságos chip felhasználást kell biztosítanunk, és meg kell állítanunk a vírusokat és az adatokkal való visszaélést. Ezt kérjük a bizottságtól is. Köszönöm szépen, Pászka képviselője a szó. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Köszönöm a szót. Elnök asszony, kollégák! Én is szeretném támogatni ezt a jelentést, ez ugyanis tényleg lehetővé teszi az új jövőbeli technológiák megfelelő felhasználását. Olyan technológiákról van szó, melyek fejlődésünket, gazdasági fejlődésünket elősegíthetik, és amelyek alapvetően megváltoztatják az állampolgárok életét. Ezek új lehetőségeket nyújtanak mind az árucikkek, mind a szolgáltatások területén. Csak hogy amikor ezekről az új technológiákról beszélünk, akkor rendkívül komolyan kell venni azokat a védő jogszabályokat is, amelyek például a polgárok magánélethez való jogát biztosítják ami a monitoringot és a nyomon követést illeti, ugyebár itt nem csak az árucikkeket, hanem a személyeket is nyomon lehet követni, és ezt úgy kell megvalósítanunk, hogy ez megfelelő legyen. Köszönöm szépen, Cross biztos asszonynak adok szót a bizottság nevében. Thank Mrs. President. Um, Köszönöm, elnök asszony. Elismerésem Badai Kucset asszony munkája iránt. Én is hangsúlyoznám, hogy ugyan azon elvek mentén gondolkodunk, az Európai Parlament aktív és nagyon fontos szerepet vállalt fel globális szinten is, nem csak ezen a területen a tárgyak internetével kapcsolatosan. Különösen pontos megfogalmazásban szerepel ez az ön jelentésében, vagyis hogy egy nagyon jelentős fejlemény erre hívja fel a figyelmet, amely a következő évtizedekben az európai állampolgárok mindennapjait befolyásolja majd. Az is nagyon érdekes volt, hogy a többi felszólaló hogyan reagált ezekre a gondolatokra, és hogy milyen fontosnak tartják ezt az európai állampolgárok szempontjából. Ez is kommunikációs kérdés Erre a vonatkozásra sokkal több figyelmet kell fordítani a jövőben. Gratulálok azért, hogy ilyen útörő szerepet vállalt, vagyis, hogy a tárgyak internetének a jelentőségre felhívta a figyelmet az első között. Kiváló munkát végzett a jelentéstevő, hiszen sok szakpolitikai kérdésre is felhívta a figyelmet. Az Európai Uniónak biztosítania kell a jogi és szabályozási kereteket, illetve a keretek, az értékek adta kereteket is, amelyek védelmezik az európai állampolgárokat, és elősegítik a magánszférában, a közszférában a befektetéseket. Elnök asszony, ahhoz, hogy a tárgyak internete megfelelően fejlődhessen és beváltsa hozzá földött ígéreteket, egyrészt nyilvános vitára van szükség, másrészt pedig megfelelő befektetési környezetre. Nem szabad, hogy az emberek úgy érezzék, hogy a tárgyak internete olyan dolog, amit rájuk kényszerítenek. Ez nem kötelezettség, hanem lehetőség. Lehet, hogy kihívás is, de ennek óriási lehetőségei vannak, és hatásai lehetnek, ennek tudatában kell lennünk. Ugyanakkor a kutatóknak és a vállalkozásoknak lehetőséget kell adni középtávú, hosszú távú befektetésekre, és ehhez megfelelő szabályozást is kell háttérként biztosítani. Ez nagyon fontos kihívás a parlament és a bizottság előtt. Most, hogy kijelölték az utat, fel kell, hogy gyűrjük az ingójunkat, és el kell kezdenünk a végrehajtás munkáját. El, megtettük az első néhány lépést ezen az úton, és most eljött a megvalósítás ideje. 14 fellépési területet fogalmaz meg a közleményünk, és örömmel jelentem, hogy több ilyen intézkedés már meg is indult. Például a környezetvédelmi körülmény hatásokról egy tanulmányt indítottunk el, illetve az intézmény közi párbeszéd is megindult. Hosszabb távú összefüggésben nyolc kutatási program indul el idén egyfajta első hullámként az Európai Unió finanszírozásában, ez is fontos szinergiát jelent a jövőre nézve. Aztán vannak más fellépések is, mint például az internet szabályozása, irányítása, a hallgatáshoz való jog, különböző adatvédelmi jogok. Ezek megoldására is sok időre van szükség, illetve közös erőfeszítésekre, és éppen ezért, elnök asszony, úgy döntöttem, hogy létrehozok egy szakértői csoportot, amelynek a feladata az lesz, hogy ezeket a kérdésköreket felülvizsgálja. Ez a szak, szakértői csoport a civil társadalom képviselőiből, az ipar képviselőiből, szabályozók, egyetemek, kormányok képviselőiből áll majd. Két éven keresztül negyed évente ezik majd és jelentést tesz az előrehaladásról, és ezt majd átadja a parlamentnek is. Zárásképpen mindez a kommunikációról szól, és arról, hogy végrehajtsuk azt, amit ígértünk az embereknek, és reagálnék a felszólalók megjegyzéseire is. Valóban egyértelmű, hogy a bizottság kijelentette minden európai állampolgárnak 2013-ra, vagy 2030-ra digitálisan jártasságot kell, szeretnie, illetve, kell szereznie, illetve digitális kapcsolattal kell rendelkeznie. Az ITRE szakbizottság és a kulturális szakbizottság is meghívott ezzel kapcsolatosan. Ez a napi tendőnk listáján szerepel ez a feladat. Egyértelmű, hogy minden európai állampolgárnak digitális jártassággal is lehetőségekkel kell rendelkeznie, és hogyha valaki ne kételjei lennének, hogy ez milyen prioritás számunkra, ezt még egyszer megerősítem, hogy a legközelebbi lépések között szerepel, hiszen ez a bizalomról szól és a biztonságról, hogyha nem adunk bizalmat, akkor nem is várhatjuk, hogy ezt a jelenséget úgy használják az emberek, ahogyan az megfelelő. Ez egyfajta körforgás, minden aspektusával foglalkoznunk kell, és lehetőséget kell adnunk az európai állampolgároknak. Köszönöm, biztos asszony, akkor a vitát lezárjuk, a szavazásra pedig holnap kerül sor. És a következő napi rendi pontunk Szóza Wagner úr jelentése az internet szabályozásáról.